jetzt hat Federica Mogherini die Gelegenheit zu antworten. Federica Mogherininek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, engedje meg, hogy én is csatlakozzam barátaink üdvözléséhez. Ahogy ön is ez is egy konkrét eredménye annak a munkának, amit csendben ugyan, de mégis hatékonyan végzünk. Ez nagyon jó hír. Engedjék meg, hogy néhány felvetett kérdésre reagáljak, amelyeket feljegyeztem, és fontos, hogy magunkénak érezzük a munkát. Ez jó. Egyesek említették, hogy ez egy kollektív munka volt, és most egy kollektív nyomonkövetésre is szükség van azért, hogy az elképzelésből valóság legyen. Voltak, akik megkérdezték, és hang, inkább az érdekeket hangsúlyozták, illetve, hogy ez egy fontos eleme kell, hogy legyen a jövőben a tevékenységünknek. A stratégiának az alapja és az egyetelmű felvázolása a stratégiának az az, hogy az érdekeink, az értékeink nagyon nagy mértékben egybeesnek. Egy elem van az értékeinkben, amelyet hangsúlyoz ez a stratégia nevezetesen, hogy konzisztens módon cselekedjünk, ehhez pedig ragaszkodni kell elsősorban a belpolitikánkban az értékeinkhez és a magatartásunkban. Ez is egy olyan elem, amit önök is hangsúlyoztak. Bármilyen globális stratégiáról legyen is szó, az mindig otthon kezdődik, és a belső erőnk is ebben rejlik. Ezért ebben a nehéz időszakban nagyon fontos az Európai Unió számára, hogy a közös lehetőségeinkre gondoljunk. Gondoljunk az állampolgáraink és a világ többi részének érdekében is. Az érdekek és az értékek, amelyek a stratégián középpontjában állnak, többször is megemlítésre kereskedett a, a ö, társadalmak, amelyek körül vannak, a saját biztonságunkba való befektetés, az ellenálló képességünket, ö, az intézmények ereje is jelenti, illetve a társadalom ellenálló képessége, az emberi jogok védelme, védőjé, és az, hogy minden állampolgárnak meglegyen a saját helye a saját társadalmában. Ez csak érték vajon, vagy ez érdek Szerintem, én úgy gondolom, hogy ezek az mindenképpen ebben az esetben, mint nagyon sok más esetben is, az értékeinket, amikor követjük, az érdekeinknek is megfelelünk. És hiba lenne, hogyha ezt a két dolgot ö, szembeállítanánk egymással. A harmadik dolog, szeretnék reagálni egy felvetésre, amelyet többen említettek. Vannak, akik negatív értelemben, mások, például Zsan kollega pozitívan mint a train and equip, vagy például a kapacitás képítés igaz. E három évre volt szükségünk ahhoz, hogy eljussunk idáig. Tegnap, mint tudják, a kollégium elfogadta a csomagot a kapacitás képítésén a fejlesztés és biztonság kérdéskörben egyáltalán nem eltérést jelent ez a milit- a, a katonai vagy biztonsági megközelítésünktől, sőt ez egy válasz arra, különösen az afrikai barátainknál nem csak a kormányok és az intézmények, hanem a lakosok is azt mondják, hogy ha például az Nigériában, Szahel övezetben vagy a Afrika szarvában, ha nincsenek meg az alapvető biztonsági feltételek a lakosság számára, akkor bármilyen fejlesztést lehet végezni, először is nem jut el hozzájuk, a másik pedig nem lesz hatékony mert az első igényük az, az embereknek az az, hogy biztonságban élhessenek, és ez a legalapvetőbb. Éppen ezért van az, hogy ha átteszünk egyes pénzeszközöket egyes helye, más helyekre, az azért van, hogy koherensek legyünk, és a lakosság szükségleteinek feleljünk meg. És minden üzenet arról szól, hogy a biztonsággal is kell foglalkoznunk, legalább úgy, mint ahogy a fejlesztéssel foglalkozunk. Nincs biztonság fejlesztés nélkül, de nincs fejlesztés biztonság nélkül sem. Ezt kell a gyakorlatban alkalmaznunk, és ezért került szerintem elfogadásra tegnap ez a csomag. Nagyon fontos lesz ez a kapacitásunk szempontjából is, hogy ezt a stratégiát megvalósítsuk. Különböző eszközeinket használjuk fel, különböző területeken ezeket kell lefednünk, de koherens, agregált módon. Kaptam egy konkrét kérdést a stratégiával kapcsolatban, ami arra vonatkozik, hogy a tagállamoktól lehet-e azt megkövetelni, hogy aktívan részt vegyenek bizonyos külpolitikában, hogyha ez tök nem szeretnék. Ez egy olyan stratégiai elem, ami nagyon komolyan átgondolásra került, és ez arra utal, hogy egyfelől meg kell tartanunk az egységet, nem csak a 28 tagállamét, hanem a különböző intézményekét is, ideértve ezt a parlamentet is, és ez az, ami történik a közös intézmények keretei között de vannak alkalmak, amikor lehet, hogy arra van szükség, vagy azt szeretnénk, vagy ösztönöznünk kell, hogy egy tagállami csoport, vagy miért ne, egyes parlamenti delegációk kiegészítsék azt a munkát, amelyet mi közösen együtt végzünk. Ez létrehozhat olyan hozzáadott értéket, ami fontos, és ez azért fontos az, hogy ezt viszont koordinált módon, átláthatóan végezzük, közös döntések alapján, egységes megközelítéssel. Én sohasem fogok félni attól az olyan kezdeményezésektől, akár parlamenti delegációk részéről, vagy frakcióktól, vagy ö, biztosi csoportoktól jöjjön ez, ahogy erre már voltak példák, vagy más országban. A font lényeg az, hogy mindez, egységes kereten belül egy közös cél érdekében történjen. Nem szabad félnünk a hozzáadott értéktől, még akkor sem, hogyha ez csak egy részérték. Ez egy koherens, összehangolt politikának a része kell, hogy legyen. És ezzel elérek a az alapvető szükségletekhez, amiket többen is megemlítettek. A legalapvetőbb szükséglet, igény, hogy azt garantáljuk, a garanciát kapjanak az európai állampolgárok, hogy joguk legyen a biztonsághoz. Ez az Európai Uniónak kell, Európai Unióként fellépnie nem arról van szó, hogy egy konkrét javaslatot kövessünk. Voltak, akik azt mondták, hogy nem említették az angol változatban, hogy nagyobb mértékben figyelembe kell venni azokat a véleményeket, amelyek ellenzik az együttes közös munkát vannak, akik azt mondják, hogy az európai módon való felépés az nem igazán európai. Elné- sajnálom, de egyetlen egy terület van, ahol nyilvánvaló, hogy az európai állampolgárok biztonsága európai fellépést követel, és ez a munkánk. Nincsen egyetlen egy olyan terület sem a külkapcsolati munkánkban, ahol egyetlen tagállam legyen, ez a legnagyobb, legerősebb, leggazdagabb vagy a legkisebb, amely hatékonyabban tudna egyedül fellépni, mint ahogy fel tudunk lépni összefogva valamennyien. Legyen ez fejlesztés, migrációkezelés, gazdasági kérdés, nincs egyetlen egy terület erősebbek vagyunk együtt, mint egyenként. És úgy gondolom, hogy ez nagyon világosan van. A globális a fenyegetettség, az lehetőségek is globálisak, az országaink a világ összes többi országához viszonyítva pici országok, maximálisan azt mondhatjuk, hogy közepes méretű országok. Nincsenek már olyan birodalmak, mint néhány évszázaddal ezelőtt volt. Az erősségünk az Európai Unióban rejlik, és a partnereink a világban nagyon jól látják ezt, és el is ismerik az erőnket. Amikor valamit nem történik meg, az az, hogy belül, az Unió belül elismerésre kerüljön ez az erő. Ezért ez nagyon fontos, ennek a felismerése, de lehetünk erősek, de hogyha nem tudjuk, hogy erősek vagyunk, akkor ezzel az erővel nem élünk. Tehát én remélem, hogy ahogy egyesek elmondták, a stratégiát felhasználhatjuk arra is, hogy a közös ö, jövőképünket és akciónkat ö, magabiztosan alkalmazzuk és felhasználjuk. Feljegyeztem, hogy voltak, akik azt mondták, hogy ez a stratégia, túl ambiciózus, irreális, voltak, akik azt mondták, hogy túl realista és nem eléggé ambiciózus. Mindkettőre szükségünk van, a realizmusra is és az ambíciókra is. Ezt látjuk a napokban. A dolgok változnak kint és bent is, oly módon, ahogy ez nem volt erről látható, akár csak egy néhány hónappal vagy évvel ezelőtt sem. A kérdés az az, hogy kívánunk-e reagálni egy változásra, ami valahol máshol történik, vagy kellő magabiztosak vagyunk-e, hogy megpróbáljuk alakítani a változásokat. Mert kezünkben van valamennyi eszköz és ö, erő, hogyha a politikai akarat megvan, és hogy úgy lépjünk fel, ahogy az állampolgáraik ezt tőlünk elvárják, megkövetelik. Köszönöm szépen, és akkor megyünk tovább, de ez az elnöknek a feladata.